Seguimos con el orden del día y pasamos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión. A következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai a több éves 2010-14-ig tartó programot illetően a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés térségére vonatkozó programról van szó. A tanács részéről Ask asszony a hozzászóló. Az első. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt